tisztelt ház kedves képviselőtársaim megkezdődnek a szavazás utáni hozzászólások az alvaro jelentéshez megadom a szót andrikiené laima luizia asszonynak. egy perc. tisztelt elnök úr! én az európai unió és az egyesült államok közötti egyezmény mellett szavaztam hogy a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program szolgál, ö, céljából adatokat adjunk rá, át, hiszen ez, mind, ez a mi biztonságunkat, illetve az óceánon túli partnerünk biztonságát is szolgálja. Kérem, ne felejtsék el azt a rengeteg terrorista támadást, amely európai talajon, európai területen történt. Nyilvánvaló, hogy amerikai partnereink komoly szövetségeseink nem csak a globális biztonság területén, hanem gazdasági és más szempontból is. Ilyen stratégiai partnerség mellett érvelt Joe Biden is, amikor alelnöként itt járt az Európai Parlamentben. Most végül, mi, végül mi is hozzájárultunk ehhez a rendkívül fontos egyezményhez. Azért is fontos ez, mert az új egyezmény sokban javítja az eredeti szöveget, és sokkal világosabb lett a szöveg az Európai Parlament módosításainak hatása. Andrik Ilyen asszony, Gerard Batten képviselő úrnak adom meg a szót. Egy perc Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok oka van annak, hogy ellene szavazzunk ennek az állásfoglalásnak, de túl sok, amiről egy percben szólhatnék. Természetesen ott van a terrorizmus, de ezt nem lehet arra felhasználni, hogy a kormányok kémkedjenek az állampolgárokon. Bizalmas információk nem az Európai Unióhoz, a parlamenthez, vagy a nemzetállamokhoz, hanem az állampolgárokhoz tartoznak. Minden ilyen megállapodást szuverén nemzetek között kell kötni, amelyek a demokratikus folyamatok következtében elszámoltathatók. De mindenképpen megszületett ez a megállapodás, és nem hiszem, hogy az Egyesült Államok tiszteletbe fogja tartani. Ami az Egyesült, ami az Európai Uniót illeti, a harmadik országval való adatcseréhez hozzájárulásunk szükséges. Az Egyesült Királyság opt élt, ellenzi, és remélem mások is ellene fognak szavazni, ahogyan én tettem. Köszönjük szépen, Batten úr. Kacmarek Filip képviselő urat kérem átadom a szót egy percre. głosowałem za przyjęciem sprawozdania alexandra alvaro. aby być skutecznym musimy mieć realny. az alvaro jelentéssel kapcsolatban fontos hogy igazi eszközeink legyenek a kezünkben a terrorizmus elleni harcban. nagyon fontos eszköz a profilirozás, illetve a terroristákat támogató pénzeszközök megfigyelése Tudnék, ez a gyújtóanyaga, az üzemanyaga a terrorizmusnak, ezek a pénzeszközök. Ha ezeket eh, ki tudjuk szárítani, úgymond, akkor elhal a terrorizmus is. Tehát a pénzügyi eszközök jobb ellenőrzése nagyon nehézé teszi a terroristák életét. Nagyon örülök ezért annak, hogy itt megállapodásra törekszünk. Köszönjük, köszönjük képviselő úr. Eh, Hannu Takkula képviselő urat kérem szólásra egy percre. arvoisa puhemies äänestin. köszönöm szépen elnök úr én magam is az álvaro jelentés mellett szavaztam. Nagyon fontos jelentésről van szó, és nagyon fontos az is, hogy a terrorizmus ellen együttesen vegyük fel a harcot. Tehát ez kiemelt fontosságú. Meg kell védenünk értékeinket, mégpedig közösen az EU és az Egyesült Államok közötti transatlanti kapcsolatokat szorosabbra kell fonni. Ugyanolyan értékeink vannak az Atlanti óceán két oldalán. Nagyon fontos az is, hogy a jogszabályok a különböző emberi jogi és adatvédelmi feltételeknek is megfeleljenek. Ugyanakkor a terrorizmus ellen is fel kell tudnunk venni a harcot. A két dolgot tehát valahogyan össze kell tudni egyeztetni az adatvédelmet és a biztonságot. Remélem folytathatjuk a terrorizmus elleni harcot. Köszönöm, képviselő úr. Végül Daniel Hannan képviselő úrnak adom meg a szót egy percre. You, Mr. President. There is always a Köszönöm, elnök úr. Mindig kényes a kérdés a polgári szabadságjogok és a biztonság között. Mióta 9 évvel ezelőtt a két torony leomlott, rosszul ítéltünk, mert nem jól, állapított, nem, áll, nem jól állítottuk fel ezt az egyensúlyt. Hiszen mindig is annak megfelelően kell eljárni, ahogyan a közvélemény is fellépett. Ezt a hibát elkövette a parlament is, de nem csak ez a parlament, a nemzeti parlamentek is az Atlanti-óceán mindkét partján. Ez alkalommal azonban úgy hiszem, hogy sikerült ezt az egyensúlyt kialakítanunk megfelelő időt szántunk erre, megfelelő védelmi rendszereket építettünk ebbe be, és úgy gondolom, hogy az egész világ biztonsági erői hatékonyan tudnak föllépni a terrorizmus ellen, hogy ne kelljen külön árat fizetni ezért a különböző polgári szabadságjogok terén. Hogyha ez mindenütt így lenne, nem lenne ennyi probléma. Képviselő úr, most áttérünk az Elmar Brok jelentésre. Kérem szólásra Joe Higgins képviselő urat egy percre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én ezen jelentés ellen szavaztam, tehát nem szavaztam meg az Európai Külügyi Szolgálatról szóló jelentést. Úgy vélem, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot a kül- és belpolitika fényében kell vizsgálni, illetve hogy a Lisszaboni szerződés milyen változásokat eredményezett ezen közös politikákban. Ez alapján Európában a felfegyverkezés és a katonai iparág megerősödik. Így aztán a nagyobb európai államoknak akik egyébként is katonai nagyhatalmak, nehezebb lesz különböző katonai hadjáratokat végrehajtani. Nos, véleményem szerint a jövőben is sokszor fognak majd ilyen katonai jelenlétet vagy hadjáratot végrehajtani az Európán kívül, hogyha ez, ha ehhez gazdasági haszon is járul, csak úgy, ahogy ezt az Egyesült Államok tette. Az európai kapitalizmus hatását hatása egyáltalán nem tesz jót a világ békének. Tudnak elám képviselő urat kérem hozzászólásra egy perc. Köszönöm szépen, elnök I supported Elmar Brock. Köszönöm. Én támogattam a Brock jelentést. Az Európai Parlament együttes támogatása mindenképpen kihasználja az Lisszaboni szerződés adta lehetőségeket. Az Európai Parlament politikai és pénzügyi ellenőrzési hatásáról, vagy felülvizsgálati lehetőségét légéről szavaztam különösen jó szívvel. Fontos az is, hogy az Európai Külügyi, Külügyi Szolgálatban az emberi jogoknak külön igazgatósága legyen. Az is kérdés, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk megoldani az, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak földrajzi szempontból is megfelelően kiegyensúlyozott legyen az alkalmazotti gárdája. A, jelen, a folyamat csak most kezdődött el. Nagyon fontos az, hogy a 2013-as felülvizsgálat az egyenlő képviselettel is foglalkozzon. Köszönöm. Képviselő úr, következik Laima Lucia Andri Kiene képviselőasszony egy percre Yes, I missed the, uh, Úgy látom, valakit kihagytam. Alfredo Antoniozzi következik egy percre. Elnézést kérek öntől, hogy elfelejtettem mondani a nevét. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a jelentés mellett szavaztam, mert meggyőződésem, hogy az Európai Külügyi Szolgálat fölállítása történelmi lépés és mindenképpen jót tesz ez az európai külpolitika fejlődésének. Úgy vélem, hogy az a rész a jelentésben, amely a stratégiai koherencia megvalósítást támogatja a jelentésben, különösen fontos. Tehát az Európai Külügyi Szolgálat és a tagállamok diplomáciai szolgálata közötti együttműködése fontos, nem szabad átfedéseknek létrejönnie. Hosszú távon ez mindenképpen előny, illetve az Európai Unió közös értékeit ezután egyhangon tudjuk képviselni a külföldön. Képviselő úr, Dacz kérem szólásra egy percre. President, I voted against this... Elnök úr, azért szavaztam ellene a jelentésnek, mert ez, az, ez egy új mérföldkő lehet az európai Unió útján, és a brit szavazók egyre dühösebbek a nemzeti szuverenitás eróziója miatt. És döbbenten látják azt a gondolatot, hogy a brit külpolitika alárendeltje lenne egy olyan testületnek, amelyet nem szavaztak meg a brit választópolgárok. A külügyminiszterünk együtt fog működni, a brit külügyminiszter együtt kíván működni a főképviselővel, azért is, mert a külügyi szolgálatnak jelentősen hozzá kell járulni az Európai Unió globális szerepe javításának. Az irónia ugyanakkor ebben az, hogy az a kormány, amely 40%-os csökkentést kért a kormányzati kiadásban, támogat egy 900 millió eurós költségű új szervezetet, amelyet a brit állampolgárok nem akartak. Ezért vagyok ellene a külügyi szolgálatnak elviekben is, és továbbra is ellene vagyok. Köszönöm szépen. Korola asszony következik. Kiitos arvoisa puhemies. Unionin ulkosuudenhallinnon perus... Köszönöm szépen a szót. A külügyi szolgálat felállítását támogattam, és ugyanakkor kértem, hogy a nemzeti parlamentek is vizsgálhassák felül a külügyi szolgálat felállítását, illetve munkáját. Az Európai Unió nagyon világosan kell fellépjen globális szereplőként, megfelelő pozíciót elfoglalva. Az is szükséges azonban, hogy a finanszírozás tekintetében legyünk körültekintőbbek, mint az ENSZ esetében történt ez. Ezért is remélem, hogy megfelelő eszközök, felügyeleti eszközök is kapcs kezemben lesznek. Viselő asszony, Mrs. Weidere, I give you the floor. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy stratégiai szempontból mi vagyunk a győztesek. A külpolitika sokkal hatékonyabb lesz. Tudunk együtt dolgozni, és igenis globális szereplőként léphetünk fel. Közös politikát kell kiépítenünk, ezért is van szükség erre a közös szolgálatra. Egyébként más elemeit is ki kell működni, ki kell dolgozni ennek a szolgálatnak, különben nem lesz hatékony. Prioritást kell, hogy élvezzen ez a téma ugyanakkor rendkívüli fontosságú a földrajzi kiegyensúlyozottság. Ez kell, hogy legyen a külügyi szolgálat felállításának egyik alapelve. Természetesen szakmai szempontból is kifogástalannak kell lenniük, de az munkatársaknak ugyanakkor a földrajzi kiegyensúlyozottság rendkívül fontos. Nyilván kompromisszum késznek kell majd mindenkinek lenni, amikor összeáll ez. Képviselő úrnak adom át a szót. Szanowni Państwo, podjęliśmy dziś decyzję, która przyspieszy... Köszönöm szépen. Ma olyan döntést hoztunk, melyel a külügyi szolgálat létrejötte felgyorsulhat. Ám vannak itt problémák is. Koordinálnunk kell sok ágazat politikáját ahhoz, hogy a külügyi szolgálat megfelelően tudjon működni a kereskedelempolitika, fejlesztéspolitika nem állhat egyedül, be kell illeszteni a közös külpolitikába, és igaz ez az egyes harmadik államokkal való kapcsolatainkra is. Az is fontos, hogy ellenőrzési mechanizmusok működjenek. És az Európai Parlament ízirányú jogosítványai teljes mértékben érvényesülhessenek. Harmadsorban felmerül a kérdés, hogy mihez kapcsolódik, milyen szervezetekhez kapcsolódik majd ez a szolgálat. Egy teljesen önálló szervezet lesz-e, vagy pedig átfedései lesznek a tagállamok diplomáciai testületeivel. Fontos, hogy jó diplomácia alakjon ki, azonban évek munkája szükséges. Az európai értékeken kell alapuljon a külügyi szolgálat működése, és az Európai Unió jobban fel kell készüljön a válságkezelés feladataira is. Hanno Takkulá képviselő úrnak adom át egy percre újból a szót. Mikrofon nélküli hozzászólás nem halljuk. Koska, koska tiedän, että tämä on seurausta Lissabonin uudistus. Köszönöm. Tudom, hogy a külügyi szolgálat felállítását a Lisszaboni szerződésnek tulajdonítják. Ugyanakkor az egész vállalkozással kapcsolatban megvannak a fenntartásaim. Nem tudom, hogy föl kell állítani ezt a szolgálatot. Kezdetben azt mondták nekünk, hogy ez egy semleges szervezet lesz, de nyilvánvalóan nem ez a helyzet. Attól félek, hogy ez egy rendkívül költséges vállalkozás lesz az Európai Unió részére a főképviselő léte is rendkívül sok pénzbe kerül. Nem is tudjuk, hogy nem is tudjuk felmérni a keletkezendő költségeket. Nem, nincs teljes képünk erről a kérdésről. Annak tagállamok nyilván túl lesznek képviselve, túl reprezent, túlságosan reprezentáltak lesznek majd a szolgálatban, ugyanakkor nagyon fontos az, hogy az összes tagállamot megfelelően képviseljék, illetve az Európai Parlament is az egyenlőség kedvéért. Fogyott az idő, elnézését kérem. Martin képviselő urat kérem. Szólásra egy perc. Köszönöm, elnök úr üdvözlöm a szavazást a külügyi szolgálatról, de most, hogy szavaztunk, úgy gondolom, hogy fontos, hogy most már ne az eljárással foglalkozunk és a struktúrákkal, elnézésüket kérem, hanem koncentráljunk a külügyi szolgálat munkájára. Nagyon fontos, hogy Kathy Ashton tudja, hogy van egy tímje, és az európai alapértékekkel együtt dolgozhat. Nagyon fontos, mert megígérte nekünk, hogy lesz egy emberjogi felelős a külügyi szolgálatban. Ezt most már be is kell tartani, de ehhez egy egész struktúrát kell létrehozni, hogy aztán ez, ez a tisztviselő beszámolhasson a munkájáról. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió megmutassa, hogy foglalkozik az emberi jogokkal. Például Kínával folyik egy dialógus, de ennek semmi jelentősége. A külügyi szolgálatnak igenis be kell bizonyítania, hogy megérte azt a sok pénzt és erőfeszítést, amit létrehozásába fektettünk, főleg az emberi jogok terén. Köszönöm szépen. Következő hozzászólót Daniel Hannan képviselő urat, egy perc. Uh, Mr. President Tisztelt Önök úr! Szinte megrendítő ez a vita arról, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot fel kell állítani. A már, már megvolt a teljes diploma, diplomáciai apparátusunk bármilyen harmadik országgal. És hihetetlenül sok EU-s képviselet is létezik gyakorlatilag már most is sikerült kitúrni az összes nemzeti szolgálatot. Esten asszonynak kétszer annyi a fizetése, mint a brit külügyminiszternek, és körülbelül 20 annyi, mint például a Commonwealth irodáinak, a brit nemzetközösség irodáinak. Véleményem szerint nem lenne ez rossz, hogyha az Európai Külügyi Szolgálat fölé, fölé emelkedne az összes többi lét, ö, elemnek, ugyanakkor nem, így, ne, nem megfelelő a, a politikája Hamasszal, Iránnal kapcsolatban, Kubával kapcsolatban. És mi vagyunk az világ ötödik legnagyobb gazdasági ereje, negyedik legnagyobb katonai ereje, egyedül is meg tudjuk ezt csinálni. Ö, utoljára, de nem utolsó sorban Gressle asszonynak adom meg a szót egy percre. Azért szavaztam a Brock jelentés ellen, mert a szolgálat szerkezet nagyon sok gyenge pontot mutat fel, amely ezek a finomságok nagy aggodalmat okozhatnak meg. Másodszorban azért szavaztam ellene, mert a jövőben a bizottsági pénzekről kell gazdálkodnak majd ezek a, ez a testület, amely kezelésében teljesen nem megvilágított kockázatok találhatóak. Másrészt a parlament jogosítványai is sérültek, mert itt de facto együttdöntési eljárás kellett volna érvényesüljön, mégis a tanácsra hagytuk a jóváhagyás jogát. Ezért a Költségvetési Bizottság nevében nem látjuk biztosítottnak az ellenőrzést itt sem. Negyed pont, negyedik pontban az elmúlt parlamenti időszakciklusban egy reformból döntöttünk, és ezt most lábbal tiporjuk az elnökség és az elnök jóváhagyásával. Miért hozunk létre parlamenti reformot, amely előrásokat fogalmaz meg, hogyha ezeket magunk is megsértjük, illetve nem tartjuk be. Ezért, ezen a miatt nem tudtam megszavazni a Brok jelentést. Thank you very much. Köszönöm szépen. A szabadat magyarázat a koszovói jelentéssel folytatódik. Először Préda úrnak adom meg a szót egy percben. am votat diferit față de grupul. Köszönöm, elnök úr. Én a frakcióm állásfoglalása ellen szavaztam. Koszovóval kapcsolatban nem volt más lehetőségem, a szöveg ellen kellett szavaznom. Számos olyan tartalmi kérdés van ezen jelentésben, amelyel egyet tudok érteni. Fontos az, hogy életképes legyen a demokrácia, az igazságszolgáltatási rendszer Koszovóban, amely megfelel az emberi jogi, illetve a jogállamiság körülményeinek. Stabilitást szeretnék én is, és azt szeretném, hogy Koszovó fejlődjön. Olyan országból származom, amely nem ismeri el Koszovó függetlenségét. Ilyen szempontból tehát az a tény, hogy számos utalás történik arra, hogy Koszovó független állam elfogadhatatlan számomra. Sajnálattal köz... Na, sajnálom az, hogy nem vették ezt figyelembe. Vă mulțumesc, domnule deputat Preda. Dau cuvânt. Köszönöm szépen, tisztelt Préda úr. Most pedig Munyiz de úr készítasszony következik. Mikrofon nélküli hozzászólás. En otras ocasiones. Már többször, korábbi alkalommal nem úgy értelmezzük a spanyol delegáció, a spanyol szocialista delegáció szavazatát, mint hogyha elismertünk volna Koszovót. Ezért kellett ellene szavaznunk, mert nem ismerjük el. A parlament a nemzetközi poronton egy olyan ország elszakadását és függetlenségét támogatja, amelyel kapcsolatban nincsen nemzetközi egyetértés. Nagyon fontos a nemzetközi jog tiszteletben tartása. Nos, a 12 per 44-es ENSZ határozatot mindenképpen figyelembe kell venni. Mi úgy, vesszük, úgy véljük, hogy az interregionális párbeszédet, ahogy azt spanyol tanács, azt kell támogatnunk úgy, ahogyan azt a spanyol tanácsi elnökség is elképzelt. És most Andrikiéni asszonynak adom át a szót egy percre. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Én a az foglalás mellett szavaztam. El szeretném mondani, hogy az Európai Parlament a bizottsággal és a tanácssal nagyon fontos kérdéssel foglalkozik Koszovó jövőjével. Koszovó talán utolsó része ennek a rendkívüli komplex, rendkívül összetett területnek. Fontos, hogy helye tegyük, és harmonikus és békés módon. Koszovó függetlenségét már 69 ország elismerte, beleértve 22 EU tagállamot. Fontos megjegyezni, hogy az EU integrációs jövőt illetően nagyon fontos ez a Balkán országok számára, nevezetesen, hogy reformokat vezessenek be, és stabilitást biztosítsanak. Koszovó sem kivétel ez alól. Ezért, hogyha Európához akarjuk kapcsolni Koszovót és stabilitást a Balkánon, nagyon fontos, hogy közösen közelítsük meg az egész régiót, és főleg Koszovót. Köszönöm szépen! Szépen, képviselőasszony, Bern Posselt képviselő úrnak adom meg a szót egy percre. Fraktionsberichterstatter a néppárt jelentéstevően nevében szeretném Lulancsek úrnak megközelni a jó együttműködést. A ma fogadott szöveg sokkal jobb, mint a szakbizottságban levő szöveg. Koszovó megosztása nem lehet alternatíva, ez a kiinduló pontunk. Ezért követeljük, ahogy a szakbizottsági szövegben is, hogy az öt még el nem ismerő tagállam is ismerje el Koszovó jogállását. Azért is fontos, mert az Európai Parlament már 2005-ben és 2007-ben is háromnegyedes többséggel támogatta Koszovó jogállásának elismerését. A legtöbb tagállam meg is tette ezt, és azért kell világosságot teremtenünk, mert, világ, mert rá kell mutatnunk, hogy nem a jogállásról indítunk, indíthatunk új tárgyalást. Pánzeri úr, akit nagyra értékelek, ma a sajtóban azt mondta, mint hogyha újra tárgyalhatnánk, a, mint Koszovó jogállását. Ez nagyon veszélyes gondolat, nagyon fontos, hogy lássuk, Koszovó megoszthatatlan, és el kell elismerendő és a screening felülvizsgálati folyamat be kell vonni Koszovót is a csatlakozás előtt. Köszönöm szépen. A következő és utolsó hozzászóló Daniel Helen képviselő. Mr. President, from... Elnök úr, a Párizs és Romai szerződések óta az európai projekt a nemzeten felüli, a nemzeten felüliség elnyomja a demokrácia és a szuverenitás elveit. Gyakorlatilag pro- protektorátus tartunk fenn Koszovóban, csupán azért, hogy mesterségesen tartsunk össze egy multietnikus államot. Én korábban ezt támogattam, de hát egészen világos az, hogy az emberek 90%-a megkap, ö, amellett szavazott, hogy kapja a függetlenséget, nyilván meg kell nekik ezt adni. De vannak itt nemzeti kisebbségek is, tehát etnográfiai határokra van szükség. Jó lenne, hogyha például a szerb kisebbség közelebb lenne Szerbiához, talán a szerb kormányra, szerb kormány inkább kíváncsi rájuk, mint a koszovói léteznek olyan, tagáll- léteznek olyan államok, mint annak idején a Szovjetunió volt, vagy, a, vagy Jugoszlávia volt, ezek több etnikumú állatok, de am- hogyha valaki azt kéri innen, hogy függetlenek legyenek, ezt adjuk meg. Elnök, köszönöm szépen. Most Albánia következik. Először Andrikéne asszonynak adom meg a szót. Mr. President. Elnök úr, mellette szavaztam, emellett az állásfoglalás mellett. És ugyanis, mert megint csak meg kell ismételnünk, hogy támogatjuk azoknak az országoknak az Európa integrációs folyamatát a Balkán ö, régióban, akik stabilizációs folyamatban élnek. Albánia jelentőset lépett előre a reform folyamatok sorában, ugyanakkor olyan ország is, amelynek még van tennivalója az európai normák, a csatlakozási kritériumok terén. További erőfeszítésekre van szükség a demokrácia és a közrend megerősítése, illetve a fenntartható fejlődés terén. A politikai válság a 2009. júniusi parlamenti választásokat követően elítélendő. Segítenünk kell albán partnereinknek, hogy a teljes mértékben működő intézmények közül a parlamentnek kell a leginkább a demokratikus rendszerek középpontjában állnia, és a legfontosabb kritériumokat teljesíteniük kell az EU integrációban. Köszönöm. Ben Posselt úrnak adom meg a szót újból egy percre. A volt kommunista, szocialista Albánia sik sikerrel destabilizálja a térséget. Ezt visszautasíthatjuk, ám Macedóniában ugyanez a próbálkozás látható. Tegnap előtt itt volt a szocialista eh, ellenzék vezetője, Csernafoszki, aki Füle biztos úrral bizalmas tárgyalást folytatott, és ezt követően az EU stílusa és szabályai ellentmondóan sajtónyilatkozott tett e bizalmas megbeszélés lényegéről, ahol is eh, bevonta eh, a belpolitikai vitába az Európai Unió biztosát. Amit Füle úr a, egy Európai Uniós biztost nem lehet felhasználni szocialista propagandára a belpolitikán belül. A macedóniai kormányzat demokratikus legitimációt élvez, első osztályú munkát végez, az Európai Unió felé útra vezette az országot. Az ellenzéknek joga van ellenzékként viselkedni, ám arra nincs joga, hogy az Európai Unió intézményével visszaéljen. Köszönöm szépen. Most a kirgizisztáni helyzet a témánk. Andrikjén asszonynak adom meg a szót. Ismételte. Köszönöm szépen, elnök úr. A kirgizisztáni állásfoglalás mellett szavaztam, mert szeretném, hogyha a Kirgizisztánban múlt hónapban kirobbanó erőszakot elítélnénk. A város utcáit árasztották el felfegyerkezett férfiak, civilekre, épületekre tüzeltek ennek, ehhez, erre semmi szükség nem volt. Körülbelül 300-an vesztették életüket, 2000-re sebesültek meg, vagy kerültek kórházba. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió nyomást gyakoroljon a kirgiz hatóságokra, és követelje, hogy az erőszakot vizsgálják ki független módon. Köszönöm szépen, most pedig Vajdere képviselőasszony a szó jūnija etniskās agresszijas rezultátā kirgīzijas dienvidos simtiem cilvēku ir. A júniusban a júniusi események oda vezettek, hogy több százan vesztették el életüket, több ezer ember került kórházba, több tízezer ember pedig el kellett hagyja otthonát. Ennek okán kell az Európai Unió aktívabban fellépni a probléma megoldását keresve. A, a célunk az kell, hogy embereket mentsünk meg, és ne egy kormányzatot. Június 22-én delegáció keretében az Ilov nagykövettel találkoztunk, aki azt mondta, hogy nem történt etnikai tisztogatás, a sajtó félrevezető híreket közölt volna, mondotta ő, más okai vannak a konfliktusnak. Üzbegisztáni vélemények szerint más a helyzet, és rámutattak arra is, hogy több emberjogi aktivistát, emberjogvédőt tartóztattak le Mindenképpen fel kell lépnünk, Kirgizisztán szomszédaival is tárgyalnunk kell, Oroszországgal és Kínával is, mert nagy befolyásuk van a teljes térségre ezen államoknak. Fel kell hívjuk a feleket, hogy nemzetközi megfigyelők érkezzenek az országba, és semleges vizsgálat történjék. Köszönöm szépen! Most az, écek, az écesek iránti együttérzéssel adom meg a szót ebben a témában eh, záborská képviselő asszonynak. Köszönöm szépen. tisztelt elnök úr! az európai unió thirty éve aktvan fejti ki azt a véleményt, hogy az éc megelőzendő, és egyre több sajnálatos módon ennek ellenére az éc áldozata. Tavaly 7 millióval nőtt az áldozatok száma, az Európai Unió milliókat fektet a témába, és ennek ellenére növekszik a megbetegedések száma. El kell azon gondolkozni, hogy jót teszünk, avagy nem talán az offszerek kiosztása nem a legjobb megoldás, talán a megbízhatóság vagy a bizalom lenne a legjobb megoldás. Sokan gondolják azt, hogy a HIV pozitív gyerm- nőnek lehet egészséges gyermeke. Nos, nem azt akarjuk, hogy kevesebb afrikai legyen, a reproduktív joggal kapcsolatos politika nem segíti Afrikát. Azt kérem az EU-tól, hogy értékelje ki a finanszírozás megfelelő voltát. Köszönöm. A téma, Convenția Cluster Munitions. Vă dau cuvântul, domnule deputat Preda. Köszönöm. Preda úrnak adom meg a szót a kazettás bombák tárgyában aceste rezoluții, deoarece data limită... Köszönöm, elnök úr. Én tartózkodtam, mert a kettes cikkre vonatkozó határidő, ami Romániára utal, túlságosan korlátozó lehet a Genfi tárgyalások kontextusában. Bizonyos hagyományos fegyverek tiltása terén úgy hiszük, hogy az ENSZ a megfelelő multilaterális keret amely szabályozhatja ezeket a bombákat és muníciókat. Mivel 110 állam vesz részt ezekben a tárgyalásokban. Köszönöm. Köszönjük szépen, képviselő úr, és most a mezőgazdasági központi alapról szóló jelentésre térünk rá. Átadom a szót, egészen sokan vannak ennél a témánál, átadom a szót mindenekelőtt előtt Kalinowski képviselő úrnak. here. következik perces hozzászólással péter jár képviselő. péter jár. Köszönöm, elnök úr. A közös agrárpolitika sikertörténet, és az Európai Parlament széleskörű támogatásának örültem is elértük azt, hogy stabilan tudjuk ellátni élelmiszerrel a lakosságunkat, másodszorban a kultúrtájat fent tudjuk tartani, harmadsorban pedig a megújuló energiaforrások révén védjük a természetet, a fajokat. A jövőbeli feladatai a kapnak is felsorolhatóak, a fel, megújuló energiaforrásokra való erősebb támaszkodás is ide tartozik. Azt akarjuk, hogy a mezőgazdaság munkaerő forrás is legyen, munkahelyeket teremtsen, kiterjedt módon még hozzá, és a jelentés jól le is írja ezeket a feladatait a közös agrárpolitikának. Mi több, kifejezetten számot ad arról is, hogy két pilléren kell alapuljon továbbra is a kap. Közösen kell tehát megfelelő pénzügyi forrásokat találnunk a költségvetésben ilyen nagyra törő célok eléréséhez. Köszönöm szépen. Következik Alfredo Anton Jodzi képviselő úr. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én a Lion jelentés mellett szavaztam. Egyetértek abban a jelentéstevővel, hogy nagyon fontos, hogy legyen közös kapunk, mégpedig olyan, amely az elmúlt években elkezdett reformfolyamatot tovább folytatja. Konkrét válaszokat kell adnunk a problémákra, rendkívül sok kihívás jelentkezik majd az elkövetkezendő években. Úgy vélem, hogy a jelentés öt legfontosabb eleme nagyon fontos, az élelmiszerbiztonság, a fenntarthatóság, az európai agrikultúra, a biodiverzitás és a környezetvédelem, illetve a zöld növekedés. Nos, ezek kitűnő kiindulási pontot jelentenek. Jó, jó lenne, hogyha jövőbeli kapot ez alapján fejlesztenénk ki. Nem csak Európa szempontjából jó ez, hanem a világ szempontjából. A következő felszólaló Krista Klaas képviselő asszony. A Line jelentéssel a jövő agrárpolitikáiról döntöttünk, egyöntetű véleményt kialakítva. Az Európai Bizottság eh, világosabban számot kell adjon lépéseiről. Örülök a széleskörű támogatásnak, amelyet a jelentés élvezett. Egyre növekvő kihívásokkal kell szembenéznünk, egészséges táplálékkal ellátva fenntartható módon az európai állampolgárokat. Ehhez azonban készek kell legyünk támogatni a megfelelő politikával az európai mezőgazdaságot. Felelősségünk az, hogy a polgároknak megfelelő élelmiszert kínáljunk, és felelősek vagyunk a, a globális lakosság ellátásáért. Azonban ehhez jobban, koherensebben kell együttműködnünk a világ többi részével. Európa a mezőgazdaságból élők és a vidéken élők számára garantálni hivatott a megélhetést. Ugyanakkor megengedhető bizonyos élelmiszerimportok behozatala, azonban nem minden áron. A gazdáink igenis számot tartanak a védelmünkre. Szólásra kérem Szikirszki képviselő urat szanowni państwo! głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania. chcę jednak powiedzieć że. hölgyeim és uraim! én a jelentés mellett szavaztam ugyanakkor hadd mondjam el azt hogy támogatjuk azt az elképzelést hogy intervenciós mechanizmust az intervenciós mechanizmust meg kell tartani ez nem ellenkezik a szabad piac elvével és a vidéki területeket mindenképpen támogatnunk kell. Az oktatásról sem feledkezzünk el. Az emberek elmenekülnek, el vándorolnak a vidéki területekről, ezt mindenképpen kezelni kell valahogy. A vidéki területeken a fejlesztési lehetőségek sokkal rosszabbak, mint a városi területeken. a vidékiek általában 60%-kal kevesebbet keresnek átlagosan, mint a városban nagyon sokan protestálnak ez ellen, lépjünk fel ez ellen. Weiderre képviselőasszony kérem szólásra. Prezident, és atbalsor. Köszönöm, elnök úr. Én támogattam a jelentést, az állásfoglalást, mivel nagyon-nagyon fontos témákat taglal, meghatározva azokat a kritériumokat, amelyek a agrárpolitika jövőjét kiszabják. Azt is követeli a jelentés szövege, hogy a közvetlen támogatás megvalósuljon az Európai Uniós költségvetésből az agrárpolitika érdekében, és hazám, Lettország érdekében is, amely több éve tagja az Európai Uniónak, hogy megfelelő támogatást tudjon adni gazdáinak. hogy hektáronként 90 euró támogatást kapnak csak a lett gazdák, míg a görögök 570 eurót a németek meg 300 hektárt a német gazdák egy hektár után. Ez bizony versenytorzulás az Európai Unión belül, és ezáltal a kicsi és nagyobb, meg a régi és új tagállamok közötti szakadék még nagyobbra tárul majd. Ezért ö, kell látnunk, hogy nem ö, jobb, jobban kell elosztanunk a forrásokat, méltányos verseny teremt az EU-n belül. Takkulá képviselő urat kérem újból szólásra. Arvoisa puhemies, täytyy sanoa... Én a Lejön jelentés mellett szavaztam. Több pontban, ugyanakkor úgymond fenntartással éltem volna. Ám egészében véve elmondható, hogy ennek ellenére a Léa jelentés jó helyén való irányt jelöl ki a kapreformja előtt. Magam azonban egy kis ország képviselője vagyok, számunkra pedig a mezőgazdaság teljesen más jelent, mint mondjuk Németországban, és a mezőgazdasági termelés más jelent, mint mondjuk Németországban. A feltételek sokszor nem vethetők össze egyes tagállamokban. Ezért egyes pontokban másképp szavaztam, mint a többség. Ugyanakkor azt mindenképpen biztosítanunk kell, hogy a jövőben a kisebb mezőgazdaságok sajátságos igényeit is jobban figyelembe vegyék. Ha az élelmiszerellátást fontosnak gondoljuk, akkor erre figyelemmel kell legyünk. Mártin képviselő urat kérem szólásra. Köszönöm, elnök úr. Én a jelentés ellen szavaztam, mert Európa szerte a kormányok költségvetési megszorításokat foganatosítanak. Orvosok, nyugdíjak szenvedik ezt meg Nagy-Britanniában is, még a börtönöket se tudjuk fenntartani. Itt az Európai Parlamentben a liberálisok és konzervatívok úgy tűnik, hogy 2013 után és ö, ö, fent szeretnék tartani a kap kiadásait. Ezt nem tudom megszavazni, nem tudom elfogadni nem hiszem, hogy külön kéne, ki kéne emelni, vagy más elbírálás alá tartozna a kap, mint bármilyen más szakpolitika. Hogyha mindenki más megszenvedi a válságot, akkor a kapnak is szenvednie kell. Az Egyesült Királyság beli kormányok és más európai kormányoknak közösen kell megfizetni ennek költségeit. Nem, ö, Kemal Said képviselő úré a szó. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem az ember megérti, hogy amikor Európa politikai vezetői úgy látták, hogy háború volt az országokban, a második világháború végén lehetett érteni, hogy miért akarják az élelmiszerbiztonságot és a kapot támogatni. Mind a mellett, hogyha 60 évvel később vizsgáljuk meg a politikát, és a költségeket, amit ez a, az európai polgároknak jelent, háromszor fizetnek. Egyszer adóban a bürokrácia miatt, a támogatások miatt, vagy magasabb árak miatt, amit a boltban fizetniük kell. Nyilván ahelyett, hogy arról beszélünk, hogy reformolni, reformálni kell a kapot, inkább el kellene törölni. A kap eltörlése hatékonyabb lehetőséget biztosítana, és az adófizetőknek több pénz maradna a zsebükben, és hasznosabban tudnák ezt elkölteni. A fogyasztóknak aracsonyabb lenne az ár, a reform nem elég, eljött az idő, hogy töröljük el a kapot. És végül, de nem utolsó sorban, Jatten Maki asszony, képviselőasszony kérem egy perces hozzászólására. Arvoisa puhemies, Köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről a jelentés mellett szavaztam, mert kiegyensúlyozottnak érzem, egyrészt, másrészt garanciákat nyújt arra nézvést, hogy egész Európában a mezőgazdaság tovább folytatható lehet, élelmiszer termelhetünk Európában mindenhol, ezáltal az állampolgárok számára biztonságos élelmiszerforrásokat tudunk fenntartani. Voltak azonban egyes pontok, ahol kiszavaztam a frakcióm mellől, különösen olyan helyzetekre vonatkozóan, ahol piaci szabályozások és intervenciók volnának szükségesek az élelmiszerbiztonságot garantálandó. És most áttérünk Ellen Kadek jelentésére, a halászati jelentésére, ezzel zárul a szavazatok magyarázatának a sora. Négyen következnek. Péter Jár képviselő urat kérem egyperces hozzászólását. Äh, äh, Köszönöm. Megszavaztam a jelentést, mert rendkívül fontos elemeket tartalmaz. Az első az ökológiai, szociális és minőségi termelés. Tehát az importált termékek pontosan ugyanazon feltételeknek kell, hogy megfeleljenek, mint az Európai Unióban belül előállított élelmiszertermékeknek. Aztán fontos, hogy a halállományokkal hosszú távon gazdálkodjunk, és ne engedjük meg, hogy partnereink kizsákmányolják saját állományaikat. Ha pedig az önellátás az Európai Unión belül 40%-ra rúg, ugyanakkor a, a világszerte a halálományokat veszélyezteti a túlhalásztás, akkor az akvakultúrákra is figyelemmel kell lennünk. Tudományos alapokon álló, fenntartható módon létrehozott akvakultúrára, amely ugyanakkor munkahelyeket is teremt, és értéket teremt az Európai Unióban. Köszönöm szépen, újból Vajdere képviselőasszonynak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Ez a jelentés kimondja, hogy az ökológiai és gazdasági aspektusokat egy egyforma módon kell figyelembe venni a halászati politikában, és a partmenti halászati tevékenységet fenn kell tartani, mert az európai kultúrához, identitáshoz hozzátartozik, munkahelyeket tart fenn ágazatokban. Ám sajnos a valóság úgy fest, hogy a lett országi halászok olyan kicsik kvótákat foghatnak csak, és olyan kicsi támogatást kapnak, hogy nekik olcsóbb, hogyha elégetik a csónakjaikat, ha a és nem halásznak. Ez a valóság hazámban. 550 kilométeres partszakaszon nem folyik semmilyen gazdálkodás Lettországban, és a nagy ipari ö, vállalatok ö, ugyanakkor a természetet károsító módon tevékenykednek. Sean Kelly képviselő urat kérem egy perces hozzászólására. Köszönöm szépen. Én a jelentés mellett szavaztam. Tehát az ellen Kádek jelentést támogattam. Gratulálok a mai parlamenti vitához is örülök annak, hogy ez létrejött. Szeretnék néhány szóval szólni. Először is Először is nagyon fontos az, hogy az Európai Unió odafigyeljen a lakosságaira. Ez igaz a halászati közösségekre is, évszázadok, évezredek óta a halász közösségek a halászatból élnek. Nagyon fontos tehát az, hogy megfelelő hogy a halászati és akvakultúra termékek esetében, amelyek nem az EU-ból származnak, ugyanolyan minőségi standardokat kérjünk számon. So, tök, sokat többet kéne tenni az akvakultúra fejlesztéséhez is, is. Ez És tényleg utoljára, de nem utolsó sorban Kemal Said urat kérem, tartsa meg egy perces hozzászólását. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni önnek és mindenki másnak is, hogy ilyen türelmes volt. Amikor először amikor az először a CFP-vel találkoztam, akkor azt gondoltam, hogy a cég kommunistát jelent, mert itt gyakorlatilag központosított tervezésről van szó. Mi döntjük el azt, hogy a különböző halász közösségek a különböző tagállamokban mennyi halat foghatnak. Ennek hatására kimerültek a, kimerült a halállomány, a kvóták nem megfelelőek. Azt hiszem, hogy most kéne levonni a tanulságot, mindenképpen meg kéne óvni a halállományokat. Talán a tulajdonjogi rendszert kéne alkalmazni, amelyet Új-Zélandon és Izlandon is alkalmaznak. Ott a halászati közösségekre figyelnek, a halászati jogaikat eladhatják, tovább örökíthetik, ez mindenképpen fenntartható. Ez lenne a lehető legjobb módszer, már eddig is sikeres volt, és a halálományt is megőrzi. Azt gondolom az európai rendszer gyászos kudarcot. Képviselő úr, a természetért mi is aggódunk, The sitting now is Felfüggesztem az ülést három óráig. Köszönöm szépen. Yeah, Hogyha így le tud megnyomod, és akkor itt ez pirosan világít. Ne beszéljetek azért bele, nem tudom, hogy hogyan, hogy itt ez nem... Jó, és akkor úgy van, 20. És akkor azt bekapcsolom, és akkor azzal átállok a francia kabinra. Nem a termet fogom hallgatni, hanem a francia tolmácsokat. Mhm. Tudod? Az azt jelenti, hogy ők közvetlenül veszik a románt. Mhm. Tehát nem, nem közvetetten veszik a románt, és, és akkor abból én már tudok magyarra dolgozni. Ha, ha egy mínusz jelenik meg, akkor az azt jelenti, hogy közvetetten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 afternoon. the sitting is resumed. the minutes of yesterday's sitting and the text adopted are available. Elkezdjük a mai ülést. Van-e megjegyzés az állásfoglalási indítványjal kapcsolatban? Hogyha nincsen, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. A következő az emberi jogi sértések. Zimbabwe az első pont, Farai maguhu, ügye, és jeltem Makki asszony az első hozzászóló, parancsolja önnek a szó. Köszönöm szépen! Az emberi jogi sértéseket itt a parlamentben folyamatosan taglaljuk, és most is emberjogi sértésekről kell beszélnünk, pedig Zimbabvében. Magúv úr egyetemen politikai fogoly, és az ő esete ismert az információs médiák által is szabadon kell őt engedni, ezt követelik. Az összes emberjogi sértésnek utána kell járni Zimbabvéban, és ezeket a sértéseket meg kell akadályozni. Véleményem szerint egészen egyértelmű esetről van szó, és